a szélső jobb oldalnak, és hogyha ön itt ülne, elnök úr, az ön politikai múltjával, akkor láthatná, hogy Ausztriában és Magyarországon milyen súlyos erők életnek újra. Ezzel ezt a vitát lezárom, mondja az elnök. A szavazás a megvitatott szövegről még ma meg lesz. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. A nigériai vérengzésekkel kapcsolatos Sean Oli Rén biztos úr fog néhány szót intézni önökhöz. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy szomorúsággal vettük tudomásul, hogy Umaro Musa jeladó elnök tegnap elhunyt. Nagyon nagy, komoly hozzájárulása volt neki az országa, Nigéria demokratizálásához. Nyugat-Afrikában a stabilitás egyik letéteményese volt. Az alkotmány szerint a jelenleg ö, a működő ideglenes elnök lesz az elnök, akit hamarosan felesketnek, lehet, hogy még ma a nigériai főügyész jelenlétében. és az ország északi részéből fog magának várhatóan alelnököt választani, ami jelentős politikai fordulatot jelenthet. Az Európai Unió régóta konstruktív partnere Nigériának, és igyekezett hozzájárulni a jelenlegi politikai bizonytalanság megszüntetéséhez. A Joszban történt vérengzések márciusban, amely során több száz polgár vesztette életét, és még többen sebesültek meg, különösen súlyos fekete fejezete a nigériai történelemnek. Igen sokan váltak hontalanná, jelenleg is menekültáborokban laknak. A tömeges vérengzés Joszban azonnali EU választ igényel. A januári-márciusi események után a bizottság felvette a kapcsolatot a nigériai vöröskereszttel és más nemzetközi szervezetekkel, és a legsúlyosabban érintettek számára humanitárius segítséget igyekszünk megszervezni, kórházat létrehozni. Az EU volt az egyik első nemzetközi, mondhatom így szervezet, amely segítségére sietett Nigériának. Kathy Ashton asszony, Hillary Clinton Noll uh, uh, is Bernard Kushnerrel közösen tett nyilatkozatot, amely után a cselekvésre került sor, és felszólították uh, ezek az európai és amerikai hatalmak az országot, hogy az elkövetőket állítsák bíróság elé. Diplomáciai erőfeszítések történtek a nigériai külügyminisztériumon keresztül is, annak érdekében, hogy az erőszakos cselekményeket elkövetőket elítéljék. A nigériai federatív kormányt erről is felszólítom, hogy járjon el az erőszak elkövetőivel szemben, idézőket őket bíróság elé. Az utóbbi időszakban immár mintegy 14 ezer ember halálát okozták az erőszakos cselekmények, és mintegy félmillióan váltak hontalanná. Hajléktalanná. A keresztény közössége különösen ö, sokat szenvedtek a helyzettől, és nem sikerült őket megvédeni. Nyilvánvaló, hogy mint mindig itt is a legszegényebbeket érinti a legsúlyosabban a válság vallási motiváció is meghúzódik a konfliktus hátterében, de nyilván a szegénység, a földért fújtatott harc, a politikai ö, erő, demonstráció és számos aspektus. Ez vezetett, ez a sok szempont az összetűzésekhez. A diplomáciai erőfeszítéseket fejlesztési erőfeszítésekkel kívánjuk megfejelni, a fejlesztési alappal azon vagyunk, hogy a béke és biztonság, a jó kormányzás az emberi jogok területén konkrét programokat indítsunk, és folyamatos politikai párbeszédet folytassunk Nigériával a Kokonu egyezmény keretein belül, és általában az emberi jogokról a vallási, etnikai és rassz alapján történő megkülönböztetésről. Elnök úr, úgy gondolom, hogy továbbra is nyitottaknak kell lennünk. Az együttműködéses oda kell figyelnünk a fejleményekre Nigériában, és az egyik legfontosabb külpolitikai prioritásunkként kell kezelnünk ezt a kérdést. A miniszteri tanácson ősszel erről ismét szó lesz. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! Most pedig megkezdjük a felszólalók vitáját. Az EPP nevében Mitchell úr kért szót. Tisztelt elnök úr, szeretnék csatlakozni a biztos úrhoz, és én is szeretnék részvétet nyilvánítani Jaradó elnök halála miatt. A nigériai atrocitások egy szélesekörű problémát mutatnak, amely érinti az országot. Gyorsban valósultak meg ezek az esetek, ahol már korábban is voltak erőszakos tettek. Ez egy találkozó hely igazából a keresztények és muzulmánok között, tehát főként a vallásos gyűlöletből fakadnak ezek a tettek. Tehát mindenképpen azt szeretnénk, hogyha megnéznék azt, hogy mi okozta a konfliktus. Mivel ír vagyok, én tudom, hogy milyen sokat beszéltek az észak-írországi konfliktusról, amely a katolikusok és protestánsok között volt, pedig ez sokkal inkább árnyaltabb volt, sokkal mélyebb okok húzottak meg emögött, főként polgári jogi okok. Tehát nem szabad csak azt mondani, hogy ez egy, ezek az atrocitások, ezek a vérengzések, ezek vallási gyűlöletből fakadnak, szociális, gazdasági és politikai tényezők is vannak, amelyeket figyelembe kell venni, mielőtt még levonnánk a következtetéseket. A Hausza és Beromok eh, közötti eh, vérengzés más okokkal is rendelkezhet. 2001, 2010-ben is voltak ilyenfajta atrocitások. A múltban is arra használták az erőszakot, hogy a különbözőségeket, különbség, véleménykülönbséget elintézzék, és nem a párbeszéddel próbálkoztak. Nagyon aggasztó az, hogy Nigéria, ahol a világ hetedik legnagyobb olajkitermelése folyik, és ahol a, a legnagyobb a népesség, nagy része a népességnek szeg, a szegénységi határ alatt él. A béke, a stabilitás, a demokrácia, tudja kiemelni Nigériát a szegénységből, és csak így lehet elérni a szociális igazságot, amelyel meg lehet fékezni az erőszakot. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy folytassák a kotonói egyezmény értelmében a párbeszédet Nigériával, tárják fel a gyökereit ennek a konfliktusnak, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ezek az atrocitások ne ismétlődjenek meg. Köszönöm szépen, Mitchell úr, most pedig egy másfél percre Berman úr kap szót a szocialisták nevében. Kedves elnök úr, Oli Rén és mások is ugye kifejezték részétüket a nigériai elnök halála kapcsán. Joszban, Nigériában a keresztények ellen nagyon nagy atrocitások voltak, és ez bemutatta azt, hogy mekkora ütközések, érdekellentétek vannak ebben az országban, és ahogy a Mitchell úr is rámutatott, itt a mögöttes okokat kellene feltérni. Ugye kevés a természeti erőforrás, és az, ami van, ahhoz a hozzáférés nem egyformán oszlik meg. Tehát például az egyik fontos probléma véleményem szerint a muszlimok és a keresztény közösség között a földhasználat joga, és aztán a pásztorkodás. Tehát először meg kell vizsgálni, hogy milyen okai lehetnek ezeknek az összeütközéseknek, hogyha nem teszünk semmit a szegénység ellen. Egyforma hozzáférést kell biztosítani az oktatáshoz, vagy a politikai szerepvállaláshoz is. Ezeket a gondolatokat mind-mind figyelembe kell venni, és az erőszakos cselekmények elkötei, elkövetőit fair öm, bírósági tárgyalások elé kell állítani. Borzalmas a helyzet a nigériai börtönökben, ahol évekig rohadnak a börtönökbe az emberek, mielőtt bárki egyetlen bíróság elé állítja őket. Tehát porzasztó a helyzet a büntetőjogban is nagyon fontos lenne tehát az, hogy az elkövetőknek is megfelelő bírósági eljárási lehetőséget biztosítsunk. Köszönöm szépen, Sár Görenc következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Most uh, tudtuk meg a nigériai elnök uh, halálának hírét. Nagyon nagy sajnálattal tölt ez bennünket el. Elég sajnálatos ez az esemény. Ráadásul a főhalála pont egy szörnyű időszakban érkezik, akkor, amikor a keresztények és a muzulmánok amúgy is egymásnak mentek. Sokat beszélhetnénk ezekről a barbár cselekményekről, hogy aztán megállapítsuk ennedik alkalommal, hogy nagyon nagy különbségek vannak a népesség különböző um, osztályai között, hogy óriási a szegénység, és hogy a politikai hatalom képe, képtelen a korrupciótól megszabadulni. x alkalommal elmondhatnánk azt is, hogy a szegényes természeti erőforrások, főként a földre gondolok, körüli viták, harcok okozzák ezeket a nagyobb összeütközéseket, és hogy a éghajlatváltozás tovább hozzájárul a már említett tényezők erősödéséhez. Az Európai Unió mit is tehet ezekben a körülményekben? Ugye a kotonúi egyezmény 8-as cikkére lehetne utalni, erősíteni kellene a politikai kapcsolatokat, ezt meg is fogjuk tenni a helyi hatóságokkal, el lehet ítélni az atrocitásokat, ezt meg is tesszük, például ebben a mostani állásfoglalásban, és elmondhatjuk azt is, hogy nagyon sajnálatos az, hogy ez az olajban igen gazdag ország, az afrikai kontinens talán leggazdagabb országa olajban nem képes felhasználni az ebből érkező bevételeket a szegénység csökkentésére és még, még nagyon sokszor elmondhatjuk, hogy ezt mennyire sajnálatosnak tartjuk, de mégiscsak van valami kis fény az alagút végén, hiszen azt hiszem, hogy az Európai Uniónak élére kell állnia ennek a mozgalomnak, Good luck Jonathannak, megvannak mindazok a kvalitásai, amelyekkel vezetni tudja majd az országot ki ebből a mostani szörnyű helyzetből. Úgyhogy neki csak minden jót tudunk kívánni, és támogatásunkról tudjuk biztosítani, hiszen ő fogja most átvenni a kormányzást Nigériában. Elnök, köszönöm szépen, Garenc úr. Most a zöldek nevében Kill Nielsen képviselőasszony következik. A zöldek megint csak szeretnének csatlakozni a kollégák által kifejtett őszinte részvéthez. Természetesen egyetértünk a tömeges atrocitásokat elítélő állásfoglalással. Hát ez csak egy egyébként ennek az országnak a szomorú történetében. Ugye szó esett a nigériai börtönökről is, amelyekben az emberi jogokat állandóan megsértik, az Amnesty International is rámutatott 2008-ban 65%-a a az elítélteknek egyáltalán semmilyen bírósági tárgyalás nem találta még őket bűnösnek, és több mint tíz éve várnak egyesek arra, hogy bíróság elé állítsák őket. Tehát itt igazából a nigériai hatóságoknak csak azt kell megígérnie, hogy reformokat hajtanak végre ezeket, azonban általában csak várjuk, várjuk és várjuk. Márpedig például a börtönökben lévő helyzet rámutatott arra, hogy, a, hogy Nigériában milyen keveset ér az emberi élet, főként a börtönökben. A gazdasági tanács Nigériában bejelentette, hogy több száz halára ítéltet ki fog végezni azért, hogy ne legyenek annyira telítettek a börtönök. Tehát egyszerűen megölik, meggyilkolják őket azért, hogy a börtönök túlterheltségét csökkentsék. Hát ez egyszerűen sokkoló, mert azért is, mert az elítéltek egy része egyáltalán nem is biztos, hogy vétkes, hiszen nem is voltak bíróság elé állítva, és Nigéria külügyminisztériuma azt mondta az ENSZ előtt, hogy Nigéria most éppen büntetés végrehajtási moratóriumot hajt végre a halálbüntetés tekintetében. Hát úgy tűnik, hogy ennek most vége, és ez nagyon sajnálatos. Most pedig a konzervatívok nevében Van Dalen képviselő következik. Voorzitter, ik betuig ook. Elnök úr, a frakcióm nevében szeretnék részvételt nyilvánítani a nigériai népszemára elnökök halála miatt. Elnök úr, e, úgy gondolom, hogy ezek az atrocitások jövőben ismételten megtörténnek, hogyha nem teszünk valamit. Főként keresztényekesnek áldozatul ennek az atrocitásnak. Úgy gondolom, hogy Nigériában független vizsgálatra van szükség, meg kell nézni a hadsereg szerepét is, mert nem igazán sikerült megvédeniük az állampolgárokat. Ezen kívül a tetteseket bíróság elé kell állítani, nem szabad az ilyenfajta tetteket tolerálni. Ezen kívül be kell indítani a párbeszédet a vallási csoportok között, és a különböző népcsoportok között meg kell oldani a feszültségeket, és itt a legfontosabb kérdés a földhasználat kérdése. Nigériát segíteni kell ezekben a, az intézkedésekben, de meg kell állítani ezt az erőszakos spirált. Gracias. Köszönöm szépen, most pedig a Goa NGL nevében két percre Verzsia. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Természetesen én is csatlakozom az őszinte részvételhez, amelyet a parlamenti képviselők elmondtak a nigériai elnök halálá kapcsán. Mi nem támogatjuk a mostani állásfoglalást, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez az állásfoglalás nem csatlakozik konkrétan azokhoz az okokhoz, azokhoz a valós okokhoz, amelyek az erőszakos cselekmények gyökerét jelentik. Nigéria, nagy ország Afrikában, 140 millióan laknak itt, tehát nagyon sokan. Ez egy gazdag ország is lehetne, hiszen óriási kőolaj tartalékai vannak. Mégis Dél-Afrikai Köztársaság és Algéria után a harmadik leggazdagabb ország a GDP arányát nézni, de mégiscsak itt élnek a legtöbben a szegénységi küszöb alatt, és nagyon nagy problémákat mutat a közpénzek kezelése is. Nigéria nem tudja kihasználni a kőolajtartalékait, hiszen a kőolaj finomítók nem működőképesek, és éppen ezért az utóbbi években csökkentek a bevételek óriási módon, és ez pedig kihatott Nigéria gazdasági életére általánosságban. De miért is alakult ki ez a helyzet? Azért, mert Nigéria nagyon jó példa arra, hogy bizonyos nagy, e, nagy nemzetközi cégek Afrikát hogyan zsákmányolják ki, egyébként a mi kormányaink jóváhagyásával, hiszen a nigériai fekete arany 40%-át ezek a cégek termelik ki. Márpedig ők csak a saját érdekeiket nézik, és az ország lakosságának helyzetét egyáltalán nem. Ott van például a Niger folyó, amelyik az egyik legszebb volt a világon, és óriási fauna és flóra kincse volt. Ez gyakorlatilag megszűnt, kiszáradt. Minden ö, hónapban több, több száz konténernyi ö, toxikus anyagot, ö, mérgező anyagot ö, dobnak ebbe a vízbe. Az egyik legkorruptabb ország is ez a világom. Több mint 320 milliárdot tettek zsebre az ország korrupt vezetői. Hol vannak ezek a pénzek? Hová tűntek? Talán Na- Nagy-Britanniában, Franciaországban vagy svájci bankszámlákon Úgyhogy én ezt elfogadhatatlannak tartom, és az a véleményem, hogy a mostani állásfoglalás egész egyszerűen nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket Európa Afrikával szemben a nemzetközi szolidaritás nevében mutatnia kellene. Köszönöm szépen, Provéra képviselője a szó, EFD nevében. Köszönöm szépen. Tudjuk, mennyire nehéz a különböző a nigériai um, vallási közösségek közötti együttműködés, főként uh, a muzulmánokra és a keresztényekre gondolok. A mostani állásfoglalásban is emlékeztetünk arra, hogy nagyon súlyos a helyzet, több mint 14 ezer személy gyilkoltak meg az etnikai és vallási konfliktusok miatt a 99-es uh, katonai diktatúra után. Nigéria azonban sajnos nem az egyetlen olyan ország, amelyben a vallási közösségek közötti ellentét ilyen borzalmas méreteket ölt. Éppen ezért jó lenne, hogyha az Európai Parlament strukturáltan állna hozzá a világ nagyon sok országának stabilitását veszélyeztető problémához. Rén úr annyit mondott, hogy, ország, hogy Nigéria nagyon szegény ország, ez nem igaz. Nigéria nagyon is gazdag ország, de sajnos olyan korrupt vezetők irányítják, amelyek nem is értenek semmihez, és ki zsákmányolták az országot, és ezzel több millió embert taszítottak mély szegénységbe. Az igazi probléma ezzel az, hogy itt gazdasági és szociális újjá éledésre van szükség, nem csak Nigériában egyébként, hanem Afrikában, több országban is, és ezt csak akkor lehet megvalósítani, hogyha egy új vezetői réteg alakul ki, amely odafigyel az emberek problémáira. Martin úr következik a függetlenek nevében. Nigérin. Nigériát a dél-afrikai foci világbajnokság után várhatóan a média majd az afrikai látszatpolitizálás ablakába állítja majd. Nagyon nagy az egyenlőtlenség ebben az országban, és a globalizálódó világban ebben az országban is ugye ütköznek a frontok, és nem mindegy, hogy most európai irányba fejlődik tovább az ország, vagy a kínai irányba. Konzekvens módon ragaszkodnunk kell az emberi jogok lábbal tiprásának elítéléséhez, és azok felszabadításához, kiszabadításához, akik politikai okok miatt bizonyos klikkek, kormány közeli körök utasítására kerültek börtönbe. Tehát támogatom az állásfoglás tervezetet, amit a baloldaliak nyújtottak be, mert nekünk itt az egyetlen dolgunk az, hogy az emberi jogok érvényesülését támogassuk. Köszönjük. Most ezt a körét a vitának lezárom. A frakciók felszólalói után most az egyéni felszólalók következnek. Mario Mauro. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az erőszak sajnos nem old meg semmilyen konfliktust, inkább csak megnöveli annak a tragikus következményeit. Az erőszak embertelen, és semmi értelme nincsen egyébként, mert semmit nem lehet elérni erőszakkal egy olyan régióban, amelyben óriásiak a problémák. Nem lehet így megoldani a problémákat. Ugyanis, hogyha az erőszakot a muzulmánok és a keresztények között nem csak a vallási fundamentalizmus okozza, hanem a gazdasági problémák, amelyek a különböző etnikai csoportok közötti ütközést is szítják, akkor az Európai Uniónak meg kell értetni azt Nigéria föderális kormányával, amely egyébként sok tekintetben felelőse a kialakult helyzetnek. Meg kell értetni velük azt, hogy a különböző etnikai és vallási kisebbségek közötti együttműködést, együttélést nagyon is támogatni kell, mert ez az egész ország érdeke. Először is ki kell vizsgálni a helyzetet, hogy mennyire hogy hol rejlenek azok az okok, amelyek az, utolsó, az utóbbi hónapok vagy utóbbi évek vérengzései mögött állnak. Ez nagyon is szükséges, és etnikumok, illetve vallás közi párbeszédre van szükség. Többen azt is kérték, követelték, hogy új vezető rétege alakuljon ki ennek az országnak. Egy ilyen gazdag országban, mint amilyen Nigéria, ugye kőolaj tartalékokban igen gazdag ez az ország, azt kellene elvárni, hogy az erőforrásokat megoszták a lakossággal is. Az Európai Bizottság és a Nigériai Köztársaság közötti megállapodás talán hozzá tud járulni a dolgok megváltozásához, a biztonságot növelni kell ebben az országban. Nem is annyira a konfliktusról magáról van itt szó, hanem azokról az okokról, amelyek mögötte rejlenek. Éppen ezért azt kérem, hogy segítsük Nigériát abban, hogy a demokrácia útjára lépjen és a, vallá- és a gazdasági fejlődés útjára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most egy percben Kretu asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is csatlakozni mindazokhoz, akik elmondták, hogy mennyire sajnálják az államelnök halálát, de ugyanakkor most azt látjuk, hogy egy újabb probléma merül fel, hiszen ebben az országban, ahol amúgy is a helyzet nagyon bizonytalan, ez a mostani haláleset még inkább hozzátesz ehhez. Több mint 300 ember gyilkoltak meg az elmúlt hónapban, muzulmánokat, keresztényeket, biztosítani kell a közrendet, hogy, a, hogy az atrocitásokat meg lehessen előzni, és nemzetközi jelenlétre van szükség ehhez. És ezen kívül még a büntetlenség is nagyon nagy problémákat okozhat. Ez egyébként Afrikában általános problémát jelent, ugyanis amint végre megállítják a felelősöket, a bűnösöket, akkor már az erőszakos cselekmények is rögtön csökkenni fognak. A nemzetközi közösséget rá kell irányítani a nemzetközi közösség figyelmét nem csak a Balkán helyzetére, hanem az afrikai problémákra is. Elnök, köszönöm szépen. Tenok úr következik. Kisfiúként még emlékszem, hogy láttam a tévében a nigériai ö, polgárháború képeit. 40 évvel később gyakorlatilag ugyanazt látjuk a tévében. Több száz ártatlan embert lemészároltak nemrégiben, barbár módon, és továbbra is ugyanolyan bizonytalan ez az ország, mint valaha. Etnikai, vallási, törzsi, gazdasági feszültségek uralkodnak az országban, és akkor a bizonytalanság, hogy most a, tegnap a, az elnök halálával gyakorlatilag a káosz fenyeget. Ezért nagyon aggódom amiatt, hogy Nigéria egység egyáltalán fennmaradhat-e. Például a líbiai elnök úgy nyilatkozott, hogy az országot két részre kéne osztani. És hasonló a probléma Szudánban is, ahol a muzulmán és keresztény közösség gyakorlatilag fel akarja osztani az országot, lehet, hogy már jövőre. És ha ez megtörténik, akkor ez precedens teremt, és a régi koloniális határok úgy néz ki, hogy most már nem szentek többé. Ez Afrika egész jövőjét megváltoztathatja. Joe Higgins kap most szót, mondja az elnök. Tisztelt elnök úr! A nigériai januári és márciusi véregzések több száz ember életét követelték. Köztük sok volt a nő és gyerek és ez a szektariánus és törzsi villongás csak a felszíne a bajnak. A régi koloniális hatások, a afrikai országok kizsákmányolása az európai gyarmatosítók által még mindig éreztetik hatásukat. A BBC hír műsorában nemrégiben azt a magyarázatot hallottuk, hogy na, ha formailag itt muzulmánok és keresztények állnak egymással szemben, itt gazdasági és etnikai konfliktusok vannak, a szegénység, a korrupció okozza a fő problémát, nem csak a vallás. Nigéria a világ egyik leggazdagabb országa lehetne, annyira sok az ásványkincse, különösen olaja. Sajnos azonban a helyi elitek és a multinacionális vállalatok kilapják az országból ezt a gazdagságot, és a nép többségét pedig szegénységbe taszítják. A demokratikus, demokratikus szociális mozgalommal Nigériában szolidaritást vállalok, és nagyon örülnék annak, hogyha sikerülne a szegények, a dolgozók érdekeit képviselő pártnak ott hatalomra jutnia. Igenis ez az ország képes lenne arra, hogy valamennyi lakosának tisztességes életszínvonalat biztosítson, ha megoldást találna a megosztottságra. Az a másik alternatíva, amely Nigéria megosztásával fenyeget, csak további atrocitásokba torkolna. Köszönöm szépen, most pedig Kacsmárek úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nigéria nagyon fontos ország, nagyon is fontos, és pontosan ezért beszélgetünk, beszélünk most erről, ezekről a szörnyű atrocitásokról Joszban. Nem igaz, hogy mindig csak keresztényeket ölnek le, hiszen januárban a muzulmánok estek áldozatul. Gazdasági, társadalmi, okai is vannak ezeknek az adóztatásnak, azonban vannak történelmi okai is, a keresztények, a helyi lakosok és a muzulmánok, pedig a bevándorlók, és politikai megosztottság is tapasztalható. Megosztottságban a PDP és az All Nigerian People párt között. Tehát nem csak vallási konfliktusról van szó. Nigériában elvileg garantálják a vallásszabadságot, és jog van, joguk van az is az embereknek, hogy megváltoztassák a vallásokat. Szeretnék arra is utalni, hogy hogy mindig is eh, Európában is a vallásszabadságot tartottak a legfontosabbnak, és ezért arra kell ösztönözni eh, a nigériai kormányt, hogy, eh, hogy, hogy mindenképpen próbálj megoldani ezt a problémát. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kacsmarek úr hozzászólásával lezártuk a felszólalók listáját, még hárman kértek szót a spontán felszólalások kapcsán. Először is Andre Keine asszony. Tisztelt elnök úr, az erőszak, amely Joss területén tört ki, és amelynek több száz ember esett áldozatú, ez megmutatja annak szükségességét, hogy mennyire fontos a megbékélé, megbékélés folyamata, és mennyire fontos a békés együttélés a muzulmán, illetve a keresztény népesség között. Szeretnék arra utalni, hogy az atrocitások nagy része amiatt történt, mert elnyomják az ott élőket, akik nem tudnak hasznot húzni az ország általános fejlődéséből. A nigériai hatóságnak biztosítani kell azt, hogy sokkal egyenletesebb és demokratikusabb legyen a fejlődés minden népesség csoport esetében, és megvédjék az alapvető emberi jogokat. Pontosan ma szeretném kifejezni részvételmet a nigériai nép irányába elnökük halála miatt. Köszönöm szépen, Preda úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék azokhoz csatlakozni, akik részvétnyilvánítást mondtak a nigériai nép felé. Az elnök elhalálozása miatt. Két gondolatot szeretnék felvetni most. Egyrészt abból szeretnék kiindulni, amit a nigériai emberek mondanak, hogy miért és mit látnak problémaként az országukban kialakult helyzet miatt. Ők azt mondták, hogy az a probléma, hogy azok, akik elkövetik a bűnöket, azok egyszerűen eltűnnek, úgyhogy gyakorlatilag nincsen büntethetőség az országban. Másodszorban pedig nem szabadna elfelejteni azért a konfliktus vallási vetületeit is. Többen úgy tűnt, mintha azt mondanák, hogy vannak ö, vallási jellegű problémák, de hogy itt igazából gazdasági és szociális problémáról van szó. Good luck Jonathan ezt figyelembe vette, és a vallásközi párbeszédet támogatta. Úgyhogy ebben pedig őt kell támogatnunk. Köszönöm, Zipfum úr következik. Elnök úr, azok a képek, amelyek eljuttottak hozzánk, mélységesen fel háborítottak bennünket. Azt láttuk, hogy Josz városában milyen szörnyű helyzet alakult ki, sokkolóak ezek a képek. Ahogy a Mauro Mári, Ma, Mário Mauro is elmondta, nem lehet az erőszakot semmiképpen sem felmenteni. Nekünk európaiként és európai parlamenti képviselőként nem szabad, hogy ezt, ezeket a képeket, ezeket a szörnyű helyzeteket ne vegyük figyelembe és szemet hunyunk fölöttük. Valóban meg kell nézni, hogy milyen konfliktus források lapulnak a mélyben, ez a feladatunk, reagálnunk kell valamit azért, hogy az emberi jogok ne sérüljenek Nigériában, hiszen Nigéria számunkra fontos partnerország. És én is szeretnék őszinte részvétemről. Köszönöm. Ezzel a vitát lezárom, de még meghallgatjuk Rén biztos urat, akinek most lehetősége van arra, hogy reagáljon a képviselők felvetéseire. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm önöknek ezt a nagyon elmélyült és felelősségteljes hangvételt a mai vita során. Sokan rámutattak arra önök közül, hogy mennyire bonyolult ez a konfliktus, ez a társadalmi probléma Nigériában. Egyetértek önökkel, és a bizottság nyilván tudatában van a probléma komplexitásának. Folytatjuk elkötelezett partnerségi támogatás nyújtásunkat Nigériával szemben. Egyetértek önökkel abban, hogy a korrupció leküzdése, megszüntetése és a büntetlenség megszüntetése a legfontosabb prioritás, mert a korrupciónak nagyon mély gyökerei vannak ebben a társadalomban, és minden egyéb társadalmi fejlődésnek útját állja az igazságos erőforrás gazdálkodásnak például, ami által sokan szegénységbe taszítódnak. Konstruktív támogatási csomagban gondolkodunk, számos eszköz párhuzamos bevetésére, a diplomáciai erőfeszítések mellett egyéb eszközökre. A bizottság persze elsősorban most az erőszakos cselekmények megszüntetését próbálja elérni minden lehetséges eszközzel, amely rendelkezésére áll. Ebben a témában a következő nagy fórum, magas szintű találkozó az EU-Nigéria miniszteri csúcs találkozó lesz ősszel. Készünk, készülünk rá. Köszönjük, Rén biztos úr! és köszönöm valamennyi résztvevőnek a vitában való részvételt. Lo cerramos y la votación tendrá lugar hoy. Elnézést kérek öntől a zajért, a zaj miatt. 11-kor kezdjük a szavazást, és nyilván jönnek a képviselők. Most röviden, néhány percre berekeztem az ülést.